továbbiakban is nagyon jó lesz az együttműködés, és ebben eh, a szellemben kívánok mindenkinek szép estét. Elnök, köszönöm szépen Schwab úrnak. Én is nagyon szép estét kívánok önnek. Nos, eh, lezárom ezzel ezt a vitát, és holnap 12 órakor szavazunk erről a kérdésről. A következő napirendi pontunk egy szóbeli kérdés az Európai Bizottsághoz, mégpedig az üzemanyag minőséggel kapcsolatban. Először is a szóbeli kérdés megfogalmazóját, Megkeven asszonyt kérem szólásra. Thank the Köszönöm. Először is szeretnék az elnökök értekezletének köszönetet mondani, hogy ilyen rövid idő alatt is napirendre engedték tűzni, és biztos asszonynak pedig, hogy ilyen késő órán is itt van közöttünk, mert nagyon fontos kérdés ez az Európai Parlament számára. Úgy tűnik, hogy egy roppan technikai jellegű kérdésről van szó, a végrehajtási intézkedések, az üzemanyag minőség irányelv tekintetében, illetve az üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátásának alapértékeinek meghatározása a közlekedési üzemanyagokra vonatkozóan, de mégis a kérdés az, hogy mennyire vagyunk, veszük komolyan a közlekedésből származó széndiokszid kibocsátást. Tudjuk, hogy a fele az, ezeknek a gázoknak ebből az ágazatból származik, és egyre nő az aránya ennek, nem úgy, mint az energia ágazatban tehát az éghajlatváltozás elleni harc kulcsfontosságú eszköze lehet, ezért olyan fontos az üzemanyag minőségről szóló irányelv, illetve annak végrehajtása. A konkrét kérdések a átrányomokra és az olajpalára vonatkozik. A parlament azt várta az Európai Bizottságtól, hogy a végrehajtási intézkedésekre e, múlt év végéig javaslatot tegyen. Késedelmet szenvedett ez. Tudjuk, hogy ez azért, mert a bizottságon belül is folyik a vita arról, hogy külön értékeket állítsanak e meg a kátrány homokra azt hallottuk, hogy azért nem érkezett meg a javaslat, mert tudományos vizsgálatok nem támasztottak el a bizottság eredeti javaslatát. Azonban az eredeti tervezetben igenis voltak a konzultációs dokumentumban kártányhomokra külön alapértékek, amelyek valahogy eltűntek időközben a dokumentumból. Önnek köszönhetően biztos asszony megkaptuk a tanulmányt, amit annyira vártunk, a kátrányhomok érdekfeszítő témájában. Ez két hónapja készült el, és ez azt mutatja, hogy a kanadai kátrányhomokból származó szindioxid kibocsátás 107 g per megazsúl, az hagyományos üzemanyagok esetében ez 7,1 g meg a zsúl, az olajpala esetében pedig 122, eh, illetve 139 eh, g per meg a zsúl, ami azt mutatja, hogy a hagyományos olajnál jóval szennyezőbb eh, bek ezek az így kinyert üzemanyagok. Reméljük, hogy megérkezik most már a bizottság javaslata. Nem csak technikai kérdés, ez a múlt héten jó néhány ezer európaitól kaptunk egy petíciót, akiket komolyan aggaszt ez a kérdés. Szeretnénk, hogyha a kátrányhomok és olajpala témájában egyértelmű címkézést alkalmaznánk. Kaliforniában már bevezettek új szabványokat alacsony széndiokszid kibocsátású üzemanyagokra, miközben a kátrányomok és az olajpala ennek pont az ellenkezője a lobbistákat is megadtuk. Tudjuk, hogy a kátrányhomok és az olajpala jóval szennyezőbb, mint a hagyományos olaj. A lobbisták azt mondják, hogy időre, további tanulmányokra van szükség. Azonban most már egyértelműen kezünkben vannak a tények, a tudományosan megalapozott tények. A kátrány homokból kinyert olaj az egyik legszennyezőbb módja annak, hogy üzemanyagot nyerjünk. Szerintem az üzemanyag minőségi irányelvben nem meg kell állítanunk azt a tendenciát, hogy egyre szennyezőbbek a, az, a felhasznált üzemanyagok pedig a pont az ellenkezője a célunk. Tudom, hogy ma legtöbb kollégám osztja az aggodalmaimat, biztos asszony, ön már többször elmondta ehhez falai között, hogy fel kíván lépni az éghajlatváltozás ellen, ebben segíteni kívánunk annak érdekében, hogy a közlekedésből származó széndiokszid kibocsátás 60%-a csökkenjen, ahogy azt múlt héten elmondta. Remélem, hogy jó hírrel szolgál ma este, és elmondja, hogy az következő, elkövetkezendő hetekben megszületnek ezek a javaslatok a végrehajtási intézkedésekre vonatkozóan, illetve hogy felépek átrányomok és az olajpal ellen. Köszönjük! képviselőasszony. Biztos asszony, Hidegard biztos asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök, asszony, elnök úr. És ahogy meg eh, Kevin eh, asszonyt hallottuk, osztjuk az aggájait, hogy eh, a közlekedési közlekedés eh, eredményeként eh, jövő problémákat hogyan eh, oldjuk meg. Tudom, hogy a végrehajtó intézkedések, amelyek az üvegházhatású gázok intenzitásának csökkentési célját tartalmazzák az üzemanyag minőségi irányelven, hosszabb ideig tartottak, mint kellett volna. Egyelőre a tagállamok a közbenső célkitűzést nem állapítottak meg 2014-re. Amikor a bizottság elkészítette javaslatát, akkor a megfelelő jogalkotási megközelítést alkalmazta, amely a jelentések módszerének pontosságát és bonyolultságot ellensúlyozni akarja, a különböző tüzelanyagok üvegházhatású gázintenzitása variabilitásának fokával. Tehát így a tagállamokkal az elkövetkező hónapokban megvitathatunk egy javaslatot. Az olajhomok és az olajpala alapértelmezés szerinti értékét illetően örömmel közlöm, hogy a bizottság jelentéseket adott ki, amely az olajhomok számára egy átlagos alapértelmezés szerinti értéket állapított meg, és indikatív alapértelmezett értékeket az olajpalának. Mivel az érdeklődés széles körű ez iránt a kérdés iránt, a bizottság úgy érzi, hogy hasznos lenne ezeket a jelentéseket kérdéseket szakértői eh, elemzésnek kivetni. Ezért eh, eh, a kollégámmal, aki kereskedelmi kérdésekkel foglalkozik, szoros kapcsolatos tartok azért, hogy a megközelítésünk az megfelel az elkötelezettségünknek, amelyeket a nemzetközi jog szab ránk és amikor meg lesz az eredménye ennek a szakértői felülvizsgálati folyamatnak, és a bizottságnak a belső konzultációja is meg lesz, akkor a bizottság egy végrehajtási intézkedés tervezetet fog benyújtani a szabályozó hatóságnak, amely az alapértelmezett értékeket tartalmaz az olajhomok és az olajpora számára, és ezen kívül a nem szokványos üzemanyagok számára, mint például a szénből folyadék, vagy szénfolyadék átalakítása, vagy földben a szóval folyamai. Ezen kívül a végrehajtási intézkedés tervezetben a bizottság megvizsgálja majd az üvegházhatású gáz intenzitást másfajta takarmány nyersanyag kategóriákban, amelyeknek magas az üvegházhatású gáz kibocsátása. Ez azt jelenti, hogy az intézkedések nem lesznek hátra, nem tartalmaznak hátrányos megközel, meg, különböztetést, és a bizottság eh, hajlandó ezt a listát kiterjeszteni, hogyha megfelelő bizonyítékok állnak más kategóriák számára is. Tehát elnök úr, eh, még a szakértői vélemény számára szükséges idő, és azon kívül, hogy a bizottság belső vitáinak is az eredményét meghozzuk, akkor ezt az egész csomagot majd, amint lehet, megvitatjuk a tagállamokkal. Ahogy a szabályozó bizottság ezeket jóvá hagyja, akkor ezeket az intézkedéseket továbbítjuk az Európai Parlamentnek. Köszönöm. Köszönöm szépen a biztos asszonynak, most pedig rátérünk a frakciók felszólalóira. Néppárt nevében két percre Snellhár úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen Mekeven asszonynak azt, hogy feltette ezt a szóbeli kérdést, mert um, az üzemanyag minőségről szóló irányelv átdolgozásával eh, nem csak arra kötelezik a eh, üzemanyag szolgáltatókat, hogy csökkentsék a kibocsátást, hanem arra is, hogy 2011-től kezdve energiaegységenként egy évvel 1%-kal csökkentsék a kibocsátást. Ez a meggyőződésem csak akkor lehetséges, hogyha az életciklus méréshez megfelelő megfelelő helyeket alkalmazunk. Azt éreztem a szobali kérdés feltevésénél, hogy az energiaszektort egy kicsit ki akarja hagyni a termelésből. Szeretnék itt figyelmeztetni, mert különböző tanulmányok vannak a kibocsátását, illetően különböző eredmények vannak akkor, hogyha olajból vagy kártatlanyomokból nyerik ezt ki. Beszéltem a vegyi ipar képviselőivel, azt mondták, hogy különböző lehetőség van itt. Jobbfajta egyensúlyt kell létrehozni, és szeretnék arra is emlékeztetni, hogy mindig eh, az energiaforrások függetlenségéről beszélünk, az Európai Unióban is léteznek ezek a fajta nyers anyagok, tehát ezt is figyelembe kellene venni a vita során. Ez csak akkor lehet, eh, hogyha ellenőrizhetőek maguk a kinyerő helyek. Köszönöm szépen. Köszönjük. Köszönjük szépen. A szocialisták nevében Arsenis úr következik. Köszönöm szépen. Elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák. Biztos úr. Ez egy nagyon fontos kérdés három-ötször több kibocsátás, amely az olaj, olajtermelésből jön, szemben más termeléssel nagyon kár, és épp ezért az irányelvben szükség van arra, hogy ne támogassuk ezt a szörnyűséges termelési módot. Azt hallottuk, hogy a tanulmányt már befejezték, de mi nem láttuk még ezt a tanulmányt. Azt hallottuk, hogy szakértői értékelésre is szükség van. De hát biztos asszony, felmerül a kérdés, hogy mikor fejeződik be ez a folyamat? Mennyi ideig kell még várni, míg ezt a mutatót végre ezzel a mutatóval előállnak, és módszertant is hoznak, és jogszabály lesz belőle. Hiszen nem csak e, a kátrány homok e, kibocsátásokról van szó, hanem az erdők pusztításáról is, e, Kanadában, északi területeken, és ugyanakkor tönkretesszük a termőtalajt is. Hogyha ezt a mutatót nem vesszük be a jogszabályokba, akkor ezt a katasztrófát más országokra is kiterjesztik. Köszönjük szépen! Most pedig a liberális frakció nevében Hol asszony következik. Ennek úr, Biztos asszonynak köszönöm az erőfeszítését ezen a téren. Pozitív híreket hozott ma este. Juránszor találkozott már a képviselőkkel, és nagyra értékeljük azt, hogy nem önön múlik, hogy nem haladtunk előre. Ugyanakkor a haladás hiánya igen frusztráló, először tanulmányok hiányoztak, bizonyítékok ahhoz, hogy valóban szennyezőbb az így kitermelt olaj, mint a hagyományos módon. Most már, hogy a közös kutatóközpont elvégezte tanulmányokat, és 107 g per megazsúl értéket kaptunk, miközben a hagyományos nyersolaj esetében ez eh, a harmada. Eh, most már arra hivatkoznak, hogy peer review-ra van szükség. Úgy tűnik nekem, hogy erősen lobbiznak az ellen, hogy külön alapértéket kapjon a kátrányolaj. Nem Kanadával szemben lenne ez diszkriminatív, ahogy azt hallottuk, az unión belül is vannak ilyen potenciális lelőhelyek. Az alternatív olaj kitermelés igen komoly érdeklődést vonz világszerte, éppen ezért kell ragaszkodnunk ahhoz, hogy külön értéket alapítsunk meg ezekre, különben, ahogy a, a kátrány homokból kinyert olaj egyre nagyobb százalékban jelenik majd meg, így a 6 százalékos cél csak papíron működik majd, azonban sajnálatos módon a valódi érték éppen, hogy növekszik majd. Biztos asszony, ezért kérem, hogy a kereskedelmi főigazgatóságban dolgozó kollégáinak mondja ezzel, hogy nem Kanadát támadjuk, éppen ellenkezőleg szeretnénk, hogyha megoldódna minél hamarabb ez a kérdés, annak érdekében, hogy az EU-Kanada kereskedelmi megállapodást minél hamarabb elfogadhassuk. Köszönjük Fiona Holnak, most a zöldek nevében másfél percben Szatu Halszi következik. Arvoisa komissári, hyvät kollégák! Biztos asszony, hölgyeim és uraim! A kibocsátást 6%-kal kell csökkenteni, őrült dolog lenne, hogyha most a legszennyezőbb üzemanyagot egyszerűen nem hagynánk figyelmen kívül. Kanadában, Afrikában is foglalkoznak ezzel. Úgy gondolom, hogy a saját megfontolásainkat kell itt figyelembe venni. A kanadai kormány pont most a, engedett az olajipar nyomásának, és engedélyezte azt, hogy kártalanhamokból nyeljenek ki kőolajat. Ugyanazokhoz az alapelvekhez kell ragaszkodnunk, mint például a bioüzemek esetében elnök. Köszönöm szépen Haszi asszonynak, most pedig a többi felszólaló következik Sonic úr két percre. Köszönöm. Elnök úr, biztos asszony, hölgyeim és uraim, még kátrány homokból nincs hiány világszerte, a olajtartalékok a kétszer akkorára rúgnak, mint a hagyományos forrásból kinyerhető nyersolaj esetében. Egyre jobban elterjed majd ez. Ugyanakkor új követelmények jelennek meg az emisszióra vonatkozóan, tehát itt az új erőforrások iránti igény és a környezetvédelmi normák összeütközésbe kerülnek. A kitermelő cégeket arra kell kényszerítenünk, hogy a kitermelést követően új erdőket telepítsenek hiszen a fák kivágásával jár nagyon gyakran az olajkitermelés. Ez segítheti a védelmét. Az Európai Bizottságnak az ilyen technológiát, követelményeket támogatnia kell, hogy csökkentsük a széndiokszid kibocsátást. Európa és Kanada gazdaságilag szorosan összefüggnek, a kanadai iparnak helye van az európai piacon. Ehhez azonban a kanadai cégeknek az európai normák szerint kell működniük. Köszönjük, Szanik úr, mondja az elnök. Két percre Líze úr kap szót. Ja. Igen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Szeretnék köszönetet mondani meg Even asszonynak ezért a kezdeményezésért. És Kani Herigárnak is köszönöm, hogy foglalkozik ezzel a problémával. Nem vagyunk elégedettek a gyorsasággal, de tudjuk, hogy a téma Koni Hedegárnál nagyon jó kezekben van, és szeretnénk őt támogatni, mert hogyha bármilyen fajta vita van, a, akkor, hogyha bármilyen fajta vita van a bizottságon belül, vagy bármilyen szerepvállalóval kapcsolatban. A kertanyagokból kinyert olaj az valóban létező, a parlamentben volt egy kiállítás, és eh, lehet, hogy egy-két számot megkérdőjeleznek, de hogy valóban környezetvédelmi problémát okoz, ez, ez nem kétséges és hogyha intenzíven beszélünk a bioüzemanyagoknak a hatásáról, egészen az, az odáig, hogy indirekt módon még a mezőgazdaságot és az élelmiszertárat is megvizsgáljuk, akkor úgy gondolom, hogy ezt a problémát is meg kell vizsgálnunk, és ez egy nagyon fontos kezdeményezés. A vita során, illetve az előkészítés során eszembe jutott az is, hogy a Norbert Röntgen mit mond a német környezetvédelmi miniszter? Azt mondta, hogy a a foszilis üzemanyagok alacsonyan fekvő gyümölcseit, lehulló gyümölcseit már learadtuk. Azonban újabb problémák vannak, és mindenképpen az elmúlt napok történései miatt még jobban gondolkodnunk kell az energiáról, és arra ösztönözném a bizottságot, Ötinger biztos urat is, hogy az energiahatansági célt valóban kövessük, és remélem, hogy a közlekedési főigazgatóság és a illetékes biztos ezt nem csak üres szavakként fogja tudomásul venni, hanem az elkövetkező években tényleg valamilyen jogalkotási folyamattal is állnak. Köszönjük, Líze úr! Most jönnek a spontán felszólalások. Gerbrandi kollega kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A parlament előtti téren van egy kiállítás a kanadai kátrány homokról, és egy fotó az valóban szívemarkoló azt láthatjuk, hogy szép erdő van, utána pedig egy teljesen lepusztult területet láthatunk, és ez valóban szívbe márkoló, markoló. A mellett, hogy a biodiverzitás elvész, a kátrányhomok nagyon nagy CO2 tartalommal rendelkezik. A CO2 kibocsátás és a biodiverzitás már elegendő ahhoz, hogy igenis ellenezzük azt, hogy kártányomokat hozunk meg Kanadába vagy más országból. A lehető legkisebb, amit tehetünk, az az, hogy a kártányomokból származó olajat felvesszük az olaj minőségről szóló irányelvbe, és remélem, hogy a biztos asszony is tovább fog foglalkozni ezzel a kérdéssel a, kanadá, a kanadai kártányomok ütemeléssel és világ más részén is. Köszönjük Gerbrandi úr, egy percre. Tika asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök eh, úr, biztos asszony hogy 20%-kal csökkentjük 2020 előtt az öveghasználatos gázoknak a mennyiségét. Szükség van az energiahatakányságot növelni az épületeknél és a szállításnál, közlekedésnél. Nagyon sok vitát folytattunk. Az autóipar annak idején úgy gondolta, hogy hosszabb időre van szükség, ahhoz, hogy a bioüzemanyagok mennyiségét növeljük. Nem tudták, hogy milyen fajta gőznyomást tudnak elviselni, és más normákkal is gondjuk volt. Nos, a szennyező kibocsátásokat csökkenteni kell, és javítani kell az anyagoknak, a fűtőanyagoknak a minőségén

Köszönöm szépen. Szeretnék eh, annak a bizottságnak tagjá lenni, tehát hogyha valaki eh, ki akar lépni, akkor én szívesen eh, lépnék a helyére, helyébe. Az energiahatékonysággal kapcsolatban két héttel ezelőtt a bizottság egy dokumentumot adott ki, amely például az épületeknek a hatékonyságáról beszélt. Először is nagyon sokkal, sokkal többet kell tenni azért, hogy hogy korlátozzuk azoknak a tevékenységét, akik nem tartják be a szabályzat, szabályokat. A kanadai delegációnak egy tagja mondta, hogy a kialakult technológiákkal szemben nyitottabbaknak kell lennünk. Köszönjük szépen, Kelly úr. Most pedig a biztosi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a parlamentnek, hogy ilyen világos üzenetet fogalmazott meg ma este még akkor is, hogyha némelyik megjegyzés türelmetlen volt. Nyilván mindenki érzi, hogy sürgető az ügy. Schnellhardt asszony azt mondta, hogy gyorsan kell cselekednünk, és mások is azt kérdezték, hogy mikor fog ez befejeződni. Nyilvánvalóan hogyha azt mondjuk, hogy hetek vannak hátra, akkor újra a bizottsághoz kell visszatérni, és akkor a következő szakasz a tagállamoké lesz. Tehát közelebb kerülünk a célhöz, de ez nem egy hátrányos megkülönböztetést tartalmazó kezdeményezés. Fontos, hogy a dokumentumok azok valóban alátámasztják azt, amit mondtuk. És tudjuk, hogy az a probléma, hogy már nem a kezdetekkor cselekedtünk így, most elvégezzük ezt a munkát, és majd be is végezzük. Amikor a kátrány homokról van szó, akkor az irányelv végrehajtásának a késlekedése azt jelenti, hogy hogy a, a, a kátrányhomoknak az alapértelmezett értékeiről kell gondoskodnunk. Tehát nagyon szépen köszönöm ezt a világos üzenetet, és ugye látják, hogy keményen dolgozunk azon, hogy eredményt is érjünk el. Köszönöm szépen, biztos asszony. Most pedig jön a következő napi rendi pont Scholz úrnak a jelentése az általános tarifális preferenciákról.